Hogyha ezzel kapcsolatosan senkinek nincs megjegyzése, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Akkor az első pont, a második olvasatbeli javaslat, ajánlás második olvasatra, élelmiszerosztás a leginkább rászorulók részére az Európai Unióban. Cseszlev Adam Szikierszki a jelentéstevő négy percet kap felszólalására. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Elnök úr, Tisztelt biztos úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Az élelmiszerosztási program hosszas történetre tekint vissza. Néhány évtizeddel ezelőtt kezdődött ez a program, amikor döntés született arról, hogy a tagállamokban a mezőgazdasági termelésből származó termékeket a rászorulók rendelkezésére bocsátják. Az elkövetkezendő év, az elmúlt években csökkentek azonban ezek a tartalékok, az intervenciós tartalékokból, és az a döntés született, hogy további élelmiszereket vásárol az EU erre a célra. A mezőgazdasági politika, közös mezőgazdasági politika változni fog, az intervenciós tartalékok mértéke is változik ezzel, ezért egyre több élelmiszert kell felvásárolni a program számára. A piacon történő élelmiszervásárlást az Európai Bíróság egyébként elítélte. Mondván, hogy ez nem áll összhangban a jogalappal, és hogy az élelmiszer osztási programot olyan élelmiszerekre kell korlátozni, amelyek az intervenciós tartalékokból származnak. Ez azt jelenti, hogy januártól kezdődően 500 millió euróról csökkentették 100 millió euróra programra szánt összeget. ...2012-2014-es időszakra vonatkozóan új szabályokat kellett találni, és az a döntés született, hogy rugalmasan kell alkalmazni a programot. A bizottság javaslatát a parlament márciusban jóváhagyta, de a tanács nem fogadta el. Ez azt jelenti, hogy ez a program nem csak a kap jogalapján nyugszik, hanem más jogalapja is van. A tanácsban azonban nem kapott támogatást a program meghosszabbítása. A lengyel elnökség megpróbálta a programot fenntartani. 2011 Szeptemberében volt egy trialógus, amikor is a parlament és a bizottság megállapodott a tanácsi állásponttal kapcsolatosan. Az Agri szakbizottság 2011-ben részt vett a trialóguson, és egy Strasburgi különülésen megállapodás született ebben a kérdésben. Aztán szerepet játszik a kérdésben továbbá a tanács különbizottság, a mezőgazdasági bizottság. A mezőgazdasági bizottság jelezte továbbá, hogy támogatja a kompromisszumot tekintettel a tanácsi álláspontra is, az Európai Parlamentnek pedig el kell fogadni a plenáris ülésen ezt a kompromisszumot. A kompromisszum az imént említett programra vonatkozik tehát, éves felső határértékként 500 millió eurót határoz meg. Ez már egy megfelelő felső határ. Továbbra is a kapon belül működik a program, de nagyon fontos a parlament követeléseit is figyelembe venni a program megvalósításakor, annak érdekében, hogy főleg az EU-ból származó termékekre vonatkozzon a program. Továbbá az uniós finanszírozást is tartalmazza a szöveg, valamint az uniós származás elvét. A tegnapi hajléktalanakról szóló vita révén világosá vált, hogy fontos az élelmiszer osztás, főként télen, téli időszakban. A gazdasági válság főként a legszegényebbeket sújtja. Fontos, hogy a leginkább rászorulók élelmiszerosztási program keretén belül élelmiszert kaphassanak. Körülbelül 18 millió európait támogatunk ezzel a programmal. A helyzet egyre súlyosabbá válik többek között a hajléktalanok, a munkanélküliek az idősebbek esetében, valamint az olyan családok esetében, amelyeknek sok-sok gyermekük van. Európa kibővült, és ezzel párhuzamosan nőtt a szegénységben élők száma is. Európában 40 millió embert fenyeget a szegénység. A különböző karitatív létesítmények, civil szervezetek szívesen éltek a program adta lehetőségekkel, de a legfontosabb, hogy a legszegényebbeket segítsük a program révén. Fontos, hogy az Európai Unió ne feledkezzen meg ezekről a polgárokról. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megfelelő jogalapot előkészítsük a program végrehajtására 2014-től 2020-ig tartóan. Köszönjük szépen, Sikorszki úr. Most pedig a bizottság részéről Csalasz biztos urat kérem fel, hogy tartsa meg felszólalását. Köszönöm elnök úr a szót. Nagy öröm számomra, hogy sikerült megoldást találni a 2012-13-as időszakra, hogy folytathassuk ezt a programot. Emlékeztetésként el szeretném mondani, hogy több mint három éves intenzív tárgyalásokat követően az intézmények között, ahogy ezt hallottuk is, új jogi keretet adtunk ennek a programnak 2012-13-ra, ami nem létezett a bírósági döntés miatt. Az Európai Unió az egyik legsúlyosabb gazdasági válságot éli jelenleg, és sajnálatos módon azon állampolgárok száma, akik élelmiszer segélyre szorulnak, egyre nagyobb. Tehát politikai és állampolgári feladatunk is, hogy azonnal reagáljunk a legkiszolgáltatottabbak szükségleteire. Meg szeretném ragadni ezt az alkalmat itt az Európai Parlamentben, hogy azokhoz forduljak a képviselők közül, akik személyesen is nagyon erőteljesen amellett voltak, hogy folytassuk ezt a programot. Igen, összetett ez a téma, és így sikerült az önök egyértelmű álláspontja segítségével kompromisszumot találnunk. Ez alkalommal szeretnék a tagállamoknak is köszönetet mondani, hiszen tanúbizonyságot tettek arról, hogy tényleg valós európai szellemiségben dolgoztak a kompromisszum érdekében. A bizottság tehát támogatja az intézményközi tárgyalások eredményeit, és el tudja fogadni a tanács álláspontját első olvasatban tekintettel arra, hogy garantáljuk a program folytatását egészen 2013-ig, ahogy önök is tudják. A bizottságnak nagy erőfeszítéseibe került ez a megállapodás. Emlékeztetőképpen elmondanám, hogy több módosítást is javasoltunk az első álláspontokhoz képest, azért, hogy megpróbáljuk elérni azt a szintet, amelyet egyes tagállamok fogalmaztak meg, és az Európai Parlament is. Most, hogy minősített többség szavazott a program folytatása mellett egy átmeneti időszakban 2013-ig, gyakorlatilag kimozdított minket ebből a holdpontból, és megvan a jogi alap is arra, hogy 2012 és 2013 folyán, folyamán a kap keretén belül folytassuk ezt a programot. Így sikerült elkerülni azt a helyzetet, hogy brutálisan véget érjen a program. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy további források álljanak rendelkezésre 2012-13-ban, és a lehető leggyorsabban. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Most a frakciók felszólalói következnek. Először is a néppárt nevében két percben Löbra asszonynak adom meg a szót. Monsieur le Président, Köszönöm, elnök úr, a szót. Meg, megszületett tehát a megállapodás. Holnap kell véleményeznünk ezt a megállapodást a plenáris során, és el kell mondanom, hogy elég érdekes benyomást keltett ez rám. Először is örülök, aztán felmerül bennem a kérdés sok tekintetben, és aztán elkezdek aggódni. Örülök, hogy azon az, azok az európaiak, akiknek szükségük van erre, táplálkozhatnak az Európai Program segítségével 2012-13-ban. Állampolgár társaink persze nem értették volna meg, hogyha nem történik meg mindez, ha szükség van rá, ugyanakkor, amikor 82 milliárd eurót nem használtak fel, amely rendelkezésre állt az Európai Uniós költségvetésben. Nos, 2014-től hogyan tud az a 13 e, ezer nyi európai, akinek erre szüksége van. Ugye ismerjük a megoldásokat erre, akkor emlékeztessük a tanácsot felelősségre, hogy felszabadítsa ezt az összeget a több éves terv keretén belül is. Ha nem tesszük ezt meg, akkor fellép a bumeráng effektus. Fogadjuk el ezt a kompromisszumot, de erősítsük meg elkötelezettségünket emellett a program mellett. Köszönöm. Köszönjük szépen Lebron asszonynak. Most a szocialisták és demokraták nevében Kapula Santos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen Zsikerszki úr ajánlását én megszívlelem és üdvözlöm Csalas biztos úr elkötelezettségét is, aki a támogatásokat a legrásztorulóbbaknak fenn akarja tartani nem is értenék az európai polgárok, hogyha nem ez lenne a helyzet, hiszen az európai szolidaritást nem lehet felfüggeszteni, pont olyan időszakban nem, amikor évek óta a legnagyobb válságot éljük meg. A tagállamok úgy gondolják, hogy ezt a fajta támogatást mindenképpen meg lehet, meg kell tartani, független attól, hogy ez most a mezőgazdaság, támogatását szolgálja-e, vagy más ágazatokat. Az a lényeg, hogy ez a támogatás mindaddig megmaradjon, amíg Európában és a világban szegénység van. Reméljük, hogy a szegénység ellen legalább Európában fel tudunk hatékonyan lépni. Köszönöm szépen Kapulász úrnak, Gulár asszony. Elnök úr, jó napot kívánok, biztos úr! Hát köszönöm a támogatásukat, itt vagyok hogy ezt az eredményt elérhettük. Jó jelzés ez, hogy amikor az intézmények összefognak, akkor tudunk is együttműködni, remélem a jövőben is így lesz. Csak két megjegyzésem lenne. Az első az Intergroup nevében is, a szélsőséges szegénység elleni harc keretén belül amit emlegetett az elnökség. Azt hiszem, hogy a szubszidiaritás nélkül egyszerűen nem lehet előre haladni az európai szintéren. Tiszteletbe tartom azt, amit a kollégáim is gondolnak, akik szigorúban értelmezik a szubszidiaritást, és akik úgy gondolják, hogy a tagállamoknak, a helyieknek kell a legkiszolgáltatottabbakkal foglalkozni. Én azért úgy gondolom, hogy nagy hiba lenne, hogyha Európa az intézmények szerepét, akik végül is a szigorításokat írják elő, végül is a kiszolgáltatottakkal nem foglalkoznának, és csak egyszerűen helyi szinten kellene, hogy foglalkozzanak ezekkel az emberekkel. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a 2020-as stratégiát meg kellene védeni. És nagyon aggaszt az, hogy a tanácsi konklúziókban az Euró Plus paktumra tértek át, ahol már nincs szó a szegénységről és a kizárás, kizártságról. A második dolog a kapreformja. Azt hiszem, hogy az élelmezés és az élelmiszer kérdések fontosak a kap szempontjából. Most nem akarok végleges állásfoglalást megfogalmazni, de van szociális aspektusa itt a legkiszolgáltatottabb kérdésének, illetve a kapnak. Milyen fajta élelmiszert tud a kap szolgáltatni, milyen áron azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak talán azt, hogy saját maguk finanszírozzák élelmezésérüket. Akkor ez a jótékonyság keretébe kell, hogy kerüljön, vagy a kap keretébe belül kerül. Legalábbis azt hiszem a kap alapítóinak szellemében mindenféleképpen mélyen el kellene gondolkodnunk ezen, és konkrét intézkedéseket hozni elsősorban. Köszönöm. Köszönjük szépen Gulár asszonynak, most pedig a zöldek számára másfél percben Hojzling úr szólalhat fel. Én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki a kompromisszum kidolgozásában részt vett és eredményre vitte az ügyet. Elengedhetetlen, hogy élelmiszer osztást szervezünk, különösen ilyen időkben. Közel 19 millió ember szorul ilyen élelmiszer segélyre, és európai szolidaritás, az európai szolidaritás megköveteli, hogy Európa segítséget nyújtson ezeknek az embereknek. Természetesen nem csak erről két évről kell elgondolkodnunk, hanem el kell kezdenünk már most kialakítani az új programot, amely az azutáni időszakra szól, hiszen utána nem ér véget a szegénység, és nem mondhatjuk, hogy hát ennyi volt. Itt már nem a túltermelés végtermékének a felhasználásáról van szó, regionális partnerséget kell kialakítani a gazdák között és azon szervezetek között, amelyek a szegényeket támogatják, segítik. Annak érdekében, hogy valamiféle támogatás megvalósuljon azok esetében, akik szegénységben élnek, ez csak is a mezőgazdasági szereplők részvételével együtt valósítható meg. Nagyon fontos, hogy az efféle élelmiszersegít európai szinten tovább megszervezzük, és üdvözöljük, hogy az olyan országok, mint Németország már nem blokkolják többé ezt a projektet. Reméljük, hogy az olyan országok is, mint Németország a jövőbeni koncepció kidolgozásában is részt vesznek. Köszönjük szépen, Hojzling úr! Most pedig megadom a szót James Nicholsonnak, az Európai Konzervatívok és Reformisták frakciójától egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! és gratulálni szeretnék Szikérszki úrnak a jelentéséhez. De el kell, hogy mondjam, hogy ezt a jelentést én úgy látom, hogy ez visszafele, és nem előre mutat. Mégpedig azért, mert ö, abból az időből származik, amikor még vajhegyek voltak, és tejtengerek Európában. Ezek ma már nincsenek meg jelenleg. Szociális politika az, amiről beszélnünk kell, és miközben szimpatizálunk a rászorulókkal, szerintünk jobb módszere is van annak, hogy rajtuk segítsünk, és ez nem a fölösleges élelmiszerek kiosztása. Nagyon drága lenne a, ez ráadásul egy drága eszköz, és ennél biztos, hogy van jobb módszer, a bizottságtól elvárom, hogy ezt megtalálja. Nagyon sok problémával küzdködünk idén, a mezőgazdaságban is az időjárás sem kedvez nekünk, de nem, ettől függetlenül nem ez a megoldás a rászorulók számára. Köszönjük szépen Nikolson úrnak a GUA számára, másfél percben. Omar G. úr. Elnök úr, arra kérjük Önöket, hogy szavazzanak az Európai Élelmiszersegély Programról holnap, mert semmiféle garanciát nem kaptunk a jövő programjára. Egyszerűen szégyen, szégyen, hogy a kisebbségi blokkolást Németország körül ö, lehetővé tette azt, hogy ne kapjanak élelmiszert azok, akik éhesek. Ö, teljesen egyértelmű az, hogy a szolidaritást az ultraliberális logika oltárán áldozza fel. Úgyhogy az európai projekt most is a legkiszolgáltatabbakat sújtja. Amikor a bankoknak viszont milliárdokat találtak. Amikor viszont a legalapvetőbb dolgot kell biztosítani a legkiszolgáltatabbaknak, akkor mindig jogi érvekkel élnek. Németország álláspontja, a közösség bírósága és ezeknek a bíróknak a döntése, ami nyilvánvalóan minden, minden szinten teljesen elrugaszkodott a valóságtól, számunkra elfogadhatatlan. Ez persze az Európai Uniós népek közötti szeretetet egyáltalán nem táplálja. Köszönöm. Orlá! Köszönjük szépen, Amárgyi úr. Most az EFD frakció nevében megadom John Stuart Agnew-nak a szót. Köszönöm szépen, a programot azért vezették be, hogy a fölösleges terményektől megszabaduljunk, ebben sikeres volt, de a program ettől még nem fejeződött be, és úgy tűnik, hogy soha nem fog befejeződni, ráadásul most már illegális módon működik. Ugyanis a jogalapot, amelyet a bizottság most idéz, már megszüntettük. A Wallis jelentés arról szól, hogy azoknak a sorsán hogyan lehetne segíteni, akik éheznek. De e, ez nem a mezőgazdaság dolga. A mezőgazdaság Európában a bizottságnak kiszolgáltatott, és nálunk is, hazámban intenzív és nagyon produktív az élelmiszertermelés, e, de nem lehet azt mondani, hogy termeljetek kevesebbet, hanem ökológiai területeket kell kérni, és ezek most már kiterjedőben vannak, 77%-a a területeinknek ilyen. Az IPCC melegedést jósol a Föld klőmiában, két fokos melegedést akár egy évtizeden belül. Erről azonban nem beszélünk, a 2000-es évek új kihívása lesz ez. Ugyanakkor idén 1986 óta a leghidegebb van hazámban, azon a területen, ahonnan én származom, és nem az lényeges dolgokról beszélünk, hanem a részletekről. Agnew, úr, lehet, hogy a stupid, a bolond, a hülye szó nem adekvát eh, abban a körben, ahol mi az alapvető udvariasság követelményének meg kívánunk felelni. Most pedig megadom a szót eh, Dimitár Stojanov úrnak, a függetlenek. Köszönöm. Elnök úr, Először is gratulálni szeretnék az Európai Bizottságnak, mert csak négy hónapjába telt a legutóbbi meghallgatás óta, hogy megoldja a problémát, amely a tanácsban évekig ö, ö, megrekedt. Pozitív az eredmény, és tényleg megfelel annak az állásfoglalásnak, amit elfogadtunk. De azért még ne üljön nyugodtan ö, a székében, biztos úr, mert ö, a kompromisszumos időszak csak alig két év. Úgyhogy tekintettel arra, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni a programnak, már holnap el kell kezdeni az előkészítését a következő időszakra. Ezt az alkalmat meg szeretném ragadni arra is, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy Bulgária az egyetlen olyan ország, amely még nem vesz részt ebben a programban. Fizet ugyan a programba, de semmit nem kap. Úgyhogy kérem, tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy minden egyes európai ország részt vehessen ebben a programban. Köszönöm. Köszönöm szépen Stojanov úrnak, most pedig a további felszólalók következnek, két percet kap Ernánz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A 80 millió szegény mellett, ugye ennyiről beszélünk, 43 millió további személy van, akinek nehézséget okoz hogy hetente több mint kétszer állati fehérjét tudjon fogyasztani. Ezek a személyek is adott esetben a kétségbeesettek csoportjához sorolhatók a gazdasági válság következményeként. Nem ez a legmegfelelőbb pillanat, hogy az Európai Unió épp az élelmiszer segélyek területén próbálja csökkenteni költséget, a pénz, többéves pénzügyi keret előkészítésében sem az sem indokolja ezt. Az általunk meghozott döntés meghosszabbítja a programot, ugyanakkor egyfajta rezignációt is tükröz ez, szemben azzal a blokkoló magatartással, amelyet a tanácsban néhány tagállam több hónapon keresztül tanúsított. Éppen ezért arra szeretnék felhízni, hogy, felhívni, hogy ragadjuk meg a szükséges kezdeményezést annak érdekében, hogy 2014 után is létezzen a program. Nem szabad ölbetett kézzel néznünk hogy egy ilyen humanitárius szempontból fontos intézkedés csak úgy elsikadjon. Megengedhetetlen, hogy a dolgok változatlanok maradjanak, és a következő pénzügyi terv kidolgozásakor gondoskodnunk kell arról, hogy a mi véleményünk is érvényre jusson, és hogy megállapodás jöjjön létre a parlament és a tanács között, annak érdekében, hogy a legszegényebbeknek nyújtott segély továbbra is folyosítható legyen. Az európai segítség révén sikerült nagy mértékben támogatni a szegényeket. Több millió emberről beszélünk. Ők ennek a programnak köszönhetően segítséget kaptak tőlünk. Köszönjük szépen. Most megadom a szót egy percben Sarbolszonynak a Szocialisták és Demokraták frakciójából. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden résztvevőnek szeretném megköszönni hogy a kompromisszumon dolgoztak konstruktívan. Az Európai Unióban még mindig van szegénység, és több millió ember nem engedheti meg magának, hogy minden nap meleg ételt egyen. Több mint 18 millió európai polgár ö, volt már kedvezményezetje ennek a programnak, és most ha ezt ö, megrövidítjük, ö, megszüntetjük, akkor ennyi embert taszítunk a kétségbeesésbe, ez mindenképpen rossz döntés lenne. Ezért alá szeretném húzni, hogy ezt a programot fenn kell tartani, és úgy gondolom, hogy igenis a CAP dolga az, hogy ezt finanszírozza, a francia és a német kormányok nyilatkozatait pedig elutasítom, amelyek eltörölnék ezt a programot. A, az evéshez való jog alapvető emberi jog, és a legrászoruló rászorultabbakat segítő programot nem szabad, szabad tagállami érdekeknek feláldozni. A szolidaritás alapvető elvünk, és nem csak szóban gondoljuk ezt, hanem tettekben is. Köszönjük Szárbó úrnak. Lion úr következik másfél percben. Uh, Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, biztos úr. Már mások is elmondták a vita keretén belül. Ez a program mindig akkor, akkor született, amikor még vajhegyek és tejtengerek léteztek, de ez már nem így van. Úgyhogy szerintem figyelembe kell vennünk a változó körülményeket, és el kell ismernünk azt, hogy ez a program a szociálpolitika területére való, nem pedig a kap területére. Úgy hiszem, hogy a bizottsági javaslat és a 2014 utáni lehetőség hogy a szociálpolitika területére kerüljön ez a probléma, a helyes, hosszú távú megoldás. Azonban egyelőre a jövő évi költségvetést kell vizsgálnunk, és ez fenntarthatatlan. Azt javasolnám, hogy kompromisszumra törekedjünk. Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor egyértelmű a kockázatás. A kockázat. Jövőre csak 113 millió lesz az 500 millió helyett ennek a programnak a keretén belül, és ez egyszerűen nem egelthető meg, főleg a válságos időkben. Úgyhogy szeretném, hogyha támogatnánk a holland kollégákkal együtt az ideiglenes megoldást. Minden ez, mind a mellett Fontos hangsúlyozni, hogy ez a megoldás nem lehet 2013 után hosszú távú megoldás. Holnap csak átmeneti megoldásról szavazunk, hogy kimozduljunk a holdpontról, nem hosszú távú megoldásról. Megfelelő szilárd alapot kell találnunk hosszú távú megoldásra, és kérem, kerüljön át ez a probléma a szociálpolitika területére a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Lajen úrnak, most pedig másfél percben Cornelissen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a kompromisszumon, kompromisszum most megoldotta a legfőbb problémát. Többek között a holland kormány is hozzájárult ahhoz, hogy a legszegényebbek közül 18 millió európai majdnem élelmiszer segély nélkül maradt. Hál' Istennek ez változott, de mégis aggódom továbbra is. Úgy tűnik, senki sem gondolkodik arról konstruktív módon, hogyan lehetne az élelmiszer bankokat támogatni oly módon, hogy ne legyen szükség közvetlen EU-s élelmiszerszállítmányokra. Ez egy nagyon veszélyes tendencia. Az élelmiszerbankokat fel sem készítik arra, hogy a segítségnyújtás megszűnhet, és a képviselők nem hajlandóak szembesülni azzal a tényel, hogy miután most időlegesen folytatjuk a programot, 2014-ben az esetleg véget érhet. Hamarosan tehát új, újra abban a helyzetben találjuk magunkat, mint tavaly decemberben, olyan élelmiszerbankokkal, amelyek továbbra is függnek ettől a segítségtől, és a legszegényebbeket pedig továbbra is az éhezés fenyegeti. Az élelmiszerbankok függetlenségét kell erősítenünk, meg kell adnunk nekik a lehetőséget, hogy megkapják azokat az élelmiszereket, amelyeket máskülönben kidobnánk. A számítástechnikai logisztika, a tájékoztató kampányokat fontos lenne ennek szolgálatába állítani. A civil szervezetek is bevonhatók lehetnének. Nagyon fontos már most tisztázni azt, hogy mi történjen 2014 után. Kérném a kollégákat és a tanácsot, hogy gondoskodjanak el erről. Lion úr, Tarabella úr, kék kártyát mutatott fel, elfogadja a kérdését Tarabella kollégának? Parancsoljon Tarabella, akkor ön szó. George Lyonnak, aki úgy tűnik azt mondja, hogy 2013 után inkább a szociálpolitikával kell foglalkozni ennek a témával, azt szeretném mondani, hogy azok a tagállamoknak, tehát akik a szociálpolitikáért felelősek. Ott van a Sixpack, ami most már tümpek lesz, és egyszerűen lehetetlenség lesz a tagállamok számára megfelelő szociálpolitikát folytatni, mert bizonyos funkcionáriusok a bizottságban azt mondták, hogy ezt a költségvetést nem lehet tovább növelni, mert már elértünk a határesethez. Tehát a tagállamok felé ö, lökjük a labdát, hogy ők legyenek felelősek ezért a szociálpolitikai kérdésért. Úgyhogy a kérdésem az, hogy ezt akarta mondani? vagy pedig európai szinten szeretnénk szociálpolitikát belül megoldást találni. Köszönöm előre is a válaszát. Lájon úr. Jó, hogy tisztázom Tarabella úr számára, én szeretném, hogyha visszakerülne ez a tagállamokhoz, elismervén azt, hogy ez nem így lesz, úgyhogy ezért a bizottsági javaslatot támogatom, hogy lehet, hogy európai szinten kell ezt megoldani, de a szociálpolitika a jogi alapjának segítségével, nem a kapvén. Köszönöm. El señor Önben akkor megadom most a szót egy percre Wojciechowski kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Szikierszki úrnak kiváló jelentéséhez először is. Az élelmiszer támogatás nagyon fontos és szükséges. A szegénység az EU-n belül is terjed, és egyértelmű, hogy ö, most, amikor azt halljuk, hogy már 600-an fagytak meg Európában, akkor nyilvánvaló, hogy támogatni kell a legrászorulóbbakat. Ugyanakkor van továbbra is többlet élelmiszer, de ezt a meglévő programot nem szabad leállítani, folytatni kell feltétlenül. Ez teljesen jól indokolható. Ugyanakkor Nicholson úrral és másokkal is egyetértek, akik azt mondták, hogy ezt a programot a szociális alapokból kéne finanszírozni, és nem a mezőgazdasági politika pénzeiből mert a kapnak mások a céljai, más a feladata, az élelmiszertermelés védelme, az élelmiszerellátás biztonsága. Egyelőre az átmeneti időszakban azonban meg kell tartani a programot úgy, ahogy van. Csoszki, la palabra ahora por un minuto. Köszönjük szépen Vojcsovszki úrnak, most pedig egy percben Zuber asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Eurostat 2010-es adatai ból is látható, hogy milyen drámai a helyzet. 26,9%-a a gyermekeknek, és az idősebb polgárok nagy részét is a szociális társadalmi kirekesztés fenyegeti. Gyakorlatilag a teljes lakosság 24%-át fenyegeti a szegénység veszélye nagy valószínűséggel még nőttek ezek a számok az úgynevezett megtakarítások révén. Nő a munkanélküliség, csökkennek a bérek és a szociális szolgáltatások. Most egyelőre folytatjuk ezt a programot, de úgy gondolom fontos lenne azt megnövelni annak érdekében, hogy azok a személyek, akik most súlyos, nehéz helyzetbe kerültek a válság miatt, ne éhezzenek. Gondoskodnunk kell arról, hogy a 2014-től 2020-ig terjedő új finanszírozási időszakban a programot legalábbis a jelenlegi formájában fenntartsuk, legalább 500 millió EU-t kell erre szállni az egész EU számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig egy percben Scotta úr szólalhat fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr! a rászorulók támogatása és a piacok tehermentesítése volt ennek a programnak a kettős célja. Nagyon sok előttem szóló elmondta, hogy mennyire szükség van rá továbbra is, és az is világos, hogy a tagállamok finanszírozzák ezt közvetetten, miközben tudjuk, hogy élelmiszer pazarlás és túltermelés van, még ma is, és Nyilvánvaló, hogy értelmes dolog ezeket a töbleteket kiosztani a rászorulók között, akik végképp nem tudják megvenni őket. Ezeket helyi kezdeményezések formájában kell megoldani. Vannak úgynevezett élelmiszerbankok, amelyek részt vesznek a szétosztásban, ezeket jobban be kéne vonni. Ezekkel a szervezetekkel erőteljesebb, szorosabb hálót kellene kiépítenünk annak érdekében, hogy jobban találkozzon a kínálat és a kereslet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Scotta úrnak, most pedig két percben Nikolászkó úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, önt biztos úr. Azt gondolom, nem kell további érveket felvonultatnom a program fenntartása mellett. Még akkor is, hogyha a programot végre sikerül folytatni, ez rendkívüli nagy segítséget jelent azon polgárok számára, akik súlyos helyzetben vannak. 25 éve bevált ez a program, a Szolidaris Európa jelképe. Nagyon sok európai kapott élelmiszersegélyeket az elmúlt években, és szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy sok tagállam számára ezek nagyon fontos segélyek. Ezért a tanácsot és a bizottságot szeretném, szeretnék neki gratulálni ahhoz, hogy sikerült megállapodniuk, és szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament gondoljon azonban a 2014 utáni időszakra is a program tekintetében, fontos jogalapot találnunk, és ez egy első lépés lenne, amelyre mindenképpen szükség van. Hogyha a program költségei túl magasak, akkor gondoljunk csak bele, hogy évente a polgárok számára ez csak egy eurós költséget jelent. Az Egyesült Államok is az elmúlt évben 85 milliárd dollárt fordítottak hasonló programokra, ez 15%-kal több, mint az előző évben. Sok-sok amerikai, azaz minden nyolcadik amerikai javát látta ennek a programnak. Hogyha Kutatásról, növekedésről beszélünk, támogatnunk kell a programot. Meggyőződésem, hogy igazi növekedést generálhat a program, hiszen, hogyha növekedésről beszélünk, nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy vannak rászorulók is. Egy szociális hálót kell teremteni azon emberek számára, akiknek szükségük van erre a segítségre. Köszönöm szépen Nikolescu úrnak, most pedig egy percben De Castro úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Holnap fogunk dönteni az élelmiszerosztás a leginkább rászorulók részére című program második olvasatra szánt ajánlásáról. 2013-ig fut majd a program ennek megfelelően. Sok-sok szereplő több hónapig fáradozott ezen, és szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját, aki részt vett ebben, többek között Szólos biztos úr munkáját is. Az ő munkájuknak köszönhetően 18 millió európai most nem maradt segítség nélkül. A parlament a program mellett foglalt állást és a 2013 utáni folytatás mellett is. Továbbra és fáradozni fogunk azon, hogy ez a program fennálljon nem fogjuk annyiban hagyni a holnapi döntés után. Az Európai Bíróság ugyanis a döntésében kimondja, hogy Európának a jövőben is szolidaritást kell vállalnia a legrászorulóbbakkal, főként ebben a súlyos gazdasági válságban. Köszönjük szépen, Castro úr. Most pedig egy percben megadom a szót Isleworld úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, gyorsan kell lépni, hogy a civil szervezetek elérhessék az európai polgárokat, és a program 2012-ben, 13-ban is működhessen. Már korábban is próbáltam felhívni a figyelmét az európai vezetőknek arra, hogy ha kritizálják ezt a programot, akkor gondolják meg, hogy több mint 13 millió ember függ közvetlenül közvetve ettől a programtól, és nőni fog azoknak a száma a jelenlegi gazdasági helyzete való tekintettel, akik még jobban rászorulnak majd. A szegénység terjed Európában, és értem én, hogy a szubszidiaritás elve és a project allocation elvei érvényesülnek. Szép szavak ezek, de amíg milliók éheznek, és az Egyesült Királyságban is vannak ilyen emberek, addig ideológiai alapokon nem szabad megváltoztatni gyakorlatilag jól működő programot. 500 millió embernek kell, hogy legyen annyi pénze, hogy működő programot tart fönn, és a legrászorultabbaknak valamilyen esélyt ad családjaikkal együtt. Köszönöm szépen, Nilvort úr, Deli asszony kap szót. Köszönöm a szót, biztos úr. Több mint 43 millió embert fenyeget Európában az szegénység. Úgyhogy bizonyos megkönnyebbüléssel üdvözöljük azt, hogy az európai élelmiszer segély meghosszabbodik 2014 végéig. A legszegényebbek továbbiakban is megtalálják azt az elengedhetetlen segélyt, amelyre szükségük van, bár egyre többen igénylik ezt. A kérdés az, hogy utána mi lesz? mi lesz 2014 után? az az ígéret, hogy egy negyeddel csökkentjük 2020-ig a szegénységet az unión belül, csak egyszerűen légbe kiáltott szó, hiszen nem fogjuk tudni elérni ezt a célt. Ezért szeretnénk odafigyelni arra, hogy ez az új keret a kohéziós politikába kerülhessen, hiszen azon tagállamok, akiknek szükségük van rá, tényleg megkapják ezt a segítséget. Egy feltétel van azonban, az átutalásnak megfelelő költségvetési keretet is kell biztosítania, hiszen ez szolidaritás kérdés, ez forog fenn, mint kérdés az európai népek között. Végül, elnök úr, a legszegényebbeknek is joga kell, hogy legyen a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozáshoz, és csak egy fenntartható kap teszi azt lehetővé, hogy a jövőben is megkapják ezt. Köszönöm szépen szépen. Köszönöm szépen, Deli asszony. Egy perc, Girling asszony kap szót. Parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Az élelmiszer rendelkezésre bocsátása mindenki számára kétségtelenül nagyon fontos minden civilizált társadalomban. Ezzel kapcsolatban semmi gondom. A gondom a javaslattal eh, végül is az, eh, hogy az 500 milliós program létrehozása elegendő válasz az éjségre. Úgy hiszem, hogy az ilyen jellegű intézkedéseket a tagállamoknak kell meghozniuk, mégpedig úgy, ahogyan ezt administratíve hatékonynak tekintik. A program ö, folytatása ö, önmagában nem nyilvánvaló ö, evidencia a, siker és, a siker letétele mellett. Hogyha ezt a programot a szolidaritás jegyében folytatjuk, nem fogjuk az hatékony élelmiszertermelést elősegíteni Európában, hiszen a segély nem föltétlenül jó megoldás volt már a világban sem, itt is meg kell kérdőjelezni. Köszönöm. Por un minuto. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Simánszki úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyre nő azon személyek számára, akik rász, száma, akik rászorulnak az élelmiszer segélyekre, ez a gazdaság és pénzügyi válság folyamánya. Természetesen vannak különbségek, de a társadalmi szakadék nem olyan nyilvánvaló. Azt gondolom, hogy a programot úgy kell folytatnunk, hogy annak gyakorlati haszna is legyen nem a nemzeti segítségnyújtás kiváltására jött létre ez a program, hanem kiegész, annak kiegészítésére. A szolidaritás gyakorlati megvalósításáról van szó. Nagyon fontos, hogy küzdjünk a szegénység ellen, de álom, illúzió, hogyha azt gondoljuk, hogy ezzel a nemzeti segítségnyújtás kiváltható. Sajnos hatalmas szociális problémákkal szembesülünk, és az Európai Uniónak nem szabad egyszerűen csak véget vetni ennek a programnak. Gondoskodnunk kell arról, hogy a karitatív szervezetek már ebben az évben tehessenek valamit, főként a, gáz, a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel. Köszönöm szépen Simánszki úrnak, másfél percben Klász asszony. Köszönöm szépen. 18 millió európai szenved az éhezéstől függőségben van az élelmiszer segélytől. Ez fenntarthatatlan. Ez a segélyprogram abból nőtt ki, hogy valaha régen, ahogy Szikielszki úr is utal rá, óriási felhasználatlan élelmiszerhegyek voltak Európában. Ez megszűnt, de az éhezés megmaradt. A jelenlegi átmeneti megoldásra vonatkozó javaslat, amely 2013-ig kezelni a helyzetet, felveti a kérdést, hogy utána majd mi lesz? Ki lesz a felelős? Az EU agrárpolitikája alapvetően nem szociálpolitikai eszköz, ennek a leg legfontosabb feladata valamennyi tagállamban az, hogy a saját lakosságának az élelmiszerellátását garantálja, és ez ö, persze nem zárja ki, hogy legyen Európában szolidaritás, Tarabella úr. Igenis, szükség van a szolidaritásra, akkor fenntartható a szolidaritás, és akkor jó a segítségnyújtás, hogyha az fenntartható és hosszú távú biztos úr üljön le a tagállamokkal, az Európai Unió szervezeteivel, hogy találjanak egy közös megoldást, amely gyökereiben oldja meg az éhezés problémáját. Ugyanakkor valóban van élelmiszer pocsékolás, most már 15% az élelmiszernek, amit megvesznek az emberek, a szemétben végzi. Ez szégyen. Tehát fel kéne világosítani a, a háztartásokat arról, hogy hogyan kell kezelni az élelmiszert, és mit lehet vele tenni. Ez egy etikai és gazdasági és szociális kérdés is, de nem biztos, hogy a kapból kell megoldani. Köszönöm szépen. Klász asszony, Tarabella úr következik. Köszönöm elnök úr a szót. Pillanat, egy pillanat, egy pillanat, Tarabella úr. Klassz asszony. Ellen úrnak kék kártyája van, elfogadja? Igen, parancsoljon. Nos, ha jól értettem a kollégámat, mivel vannak olyanok, akik nem tudják felhasználni az élelmiszereket, ezért pocsékolunk, és akiknek meg szüksége lenne valóra, akkor ö, nekik nem jut. De hát hogyan lehet táplálkozni, hogyha az embernek nulla euró áll rendelkezésére a vásárláshoz? Parancsoljon, klasszasszony. Még mindig jobb és egészségesebb alapvető élelmiszereket fogyasztani, és ezt az oktatás során a gyerekeknek meg kell tanulni, hogy hogy bánunk a répával, a krumplival, mit lehet belőlük főzni, mert a szegénység Európában és az éhezés részben az ismeret hírájára is visszavezethet. Eh, Köszönöm, eh, Klász asszony. Tarabella úr, parancsoljon, a szó. Nem akarok itt élelmiszerekről beszélgetni, de én tényleg szomorú vagyok. Szomorú vagyok, mert egyszerűen ezt a vitát lefolytatjuk. Ennek soha nem lett volna szabad megszerveződnie ebben a nehéz helyzetben, hiszen végül is miről beszélünk? 500 millió euróról beszélünk, ami már a költségvetésben rendelkezésre áll, ami megváltoztathatott volna sok mindent, amit a bíróság döntött. És betölthette volna feladatát, vagyis a 16 millió európai állampolgár segítségére siethetett volna, akik nem tudnak eleget enni ma. Ehelyett ugye üdvözlöm a biztos urat, aki meg akarta menteni ezt a költségvetést, mert az előbb hallottuk, hogy a bankokra költöttünk több száz milliárdot, és aztán mi a helyzet a legszegényebbekkel? Hát elég szomorú ez. Az Európai Uniónak nem szabad ilyen jelzést közvetítenie, hogy meg akarjuk 2013 után is menteni ezt a programot. Most üdvözöljük ezt a jelentést, hogy meg akarjuk oltani őket 2013-ig, de miért nem ma kezdjük már a gondolkodást a 2013 utáni időszakról, mert egyszerűen nem lehet elhanyagolnunk és elvetnünk ezt a programot, ami a legszegényebbeket segíti. Köszönöm. Köszönjük szépen Tarabella úrnak. Paxász urat nem látom a teremben. Akkor a következő felszólalunk egy percben Tojá asszony a questo risultato, a questo risultato positivo che si è trovato per il periodo. Örülök annak, hogy pozitív eredmény született az átmeneti megoldás tekintetében, és a többéves pénzügyi kereten belül megbízható megoldást fogunk találni a valós igények kielégítésére. Nő a szegények száma, egyre több társadalmi csoport csúszik le a szegénységbe, és egyeseknek az élelmiszer beszerzése is gond. Van sok olyan munkavállaló, akik nem keresnek eleget ahhoz, hogy ellássák magukat, pláne családjukat, és az éhezés fantomja újra megjelenik Európában. Sok mindent elmondtak a kollégák arról, hogy a tagállamok, az oktatás a felelős,

ezért arra kérem az agrárosokat hogy ne erre hivatkozzanak hanem védjék a szegényeket és az agrárium tekintélyét. köszönöm a figyelmet. köszönjük szépen most asszonynak adom meg egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy kompromisszumos megoldást találtunk, amelyen persze még lehet dolgozni, javítani, és a program most legalább két évig, a következő pénzügyi tervezési időszak elejéig működik. Mert a legrászorultabbak így nem vesztik el közvetlen reménységüket. 500 millió eurót jelent ez a program, és ez teljesen az EU költségvetéséből származik. Európában termelt élelmiszereket lehet csak ebből a célból felhasználni, ez is jó, és nem import élelmiszereket. A gazdasági válság idején feltétlenül gondolnunk kell a program folytatására, mert a rászorulók száma nő. Kell a költségvetés területén megszorításokat bevezetni, takarékoskodni, de a rászorulók száma a válság alatt csak nőtt. És ha pont az ő támogatásukkal kezdenénk a megszorításokat, megszüntetésével kezdenénk a megszorításokat, akkor egy fontos lehetőségtől fosztanánk meg magunkat is őket. Nyora, Grillier. Köszönöm szépen. Uh, Grillier asszony következik. Köszönöm. Örüljünk el annak, hogy a tagállamok végre megállapodtak, hogy azonnali megoldást találjanak az élelmiszer segélyezések terén a legkiszolgáltatabbak számára. Több millió európai számára nagyon fontos ez, akik a válságban élnek, de egyáltalán nem, eleg, nem elegendő hiszen 2014-ben eltűnik elvileg, és hát attól függ, hogy mit akar a német kancellárasszony, vagy hogy milyen legyen a szociálpolitikával ezután. Mi Európa vagyunk. Alapvető értékeink vannak, közös védendő elképzeléseink. Nyilván a szolidaritás és a méltósághoz való jog is nagyon fontos, ami az ellentéte a Elnézést mondja az elnök úr, az, hogy kicsit, ha lehet, lassabban beszéljen. Elnézést, de kérem, lassabban beszéljen. Megpróbálom. Tehát azt mondtam, hogy a méltóság az egyik alapja az Európai Uniónak, és ez nyilván ellentéte annak, hogy az embereket megfosszuk ettől. Ugye az emberieknek méltóság teljesen kell tudni táplálkozniuk és lakniuk valahol, és ez nem elegendő egyszerűen jogi döntésekkel támogatni, úgyhogy kérem, hogy a tanács és a, taná- és a bizottság konkrét megoldásokat találjanak, hogy el tudjuk érni az Európai Unión belüli kitűzött célokat. Köszönöm szépen. Most pedig egy percre Kádenbach asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az egyik oldalon nagyon megkönnyebbültem ma, mert olyan jogi keretet találtunk, amelyel az a cinikus megközelítés, miszerint nincs költségvetési keret arra, hogy segítsünk a, a rászorulókon, ezt sikerült feloldani, és örülök annak is, hogy azt mondják, hogy 2013 után lesz megoldás, de mégis úgy gondolom, hogy csak tüneti kezelést végzünk itt ma. Az Európai Unió politikája az, ami igazán aggaszt engem, Különösen bizonyos államférfiakra, államnőkre gondolok itt, akik olyan politikát folytatnak, amely szegénységet eredményez. A szegénység Európában csak nagyon ritka esetben vezethető vissza természeti csapásra, hatalmas finanszírozási katasztrófáról kell sokkal inkább beszélnünk. Európai döntéseink most hozzájárulnak ahhoz, hogy igaz, hogy most élelmiszereket osztunk, de az elosztás igazságosságát kell megteremtenünk oktatási területen, a munkahelyteremtés területén és a jövedelmek területén kell megoldásokat terül, találnunk. Azt kell elérnünk, hogy ne legyen szükség az élelmiszerosztási programokra a jövőben. Igen, most szükség van erre a programra, de nem a tüneteket kell kezelnünk, hanem az igazi okokat. Elnök, köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek. 18-an. 18-an szeretnének felszólalni. Mint ahogyan tudják, elviekben ötnek tudok, öt felszólalónak tudok szót adni, de megpróbáljuk majd kiegyensúlyozni valahogy a helyzetet. Kettővel elosztom a számot, ez azt jelenti, hogy kilencen szólalhatnak fel. Most pedig akkor elsőként Diasztemelérónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném ismételni, elnök úr, hogy ki kell terjeszteni az élelmiszer programot meghatározatlan ideig, mert ez a szolidaritás legfontosabb megnyilvánulása. Tudjuk, ismerjük a statisztikákat, a szomorú statisztikát, és azt is tudjuk, hogy a kapnak, a szociális alapnak különbözőek a jogalapjai, de nem tehetjük meg azt, hogy ezeknek az embereknek nem nyújtunk támogatást pusztán jogi ö, hajszálhasogatás miatt. Ezt nem lehet megmagyarázni. Igazságra van szükség, együttérzésre. Ez az 500 millió a szegényeknek alapvető fontosságú. A válsághoz nincs köze ennek a programnak. Itt a, a hontalanok, az utcán lakók, sorsát kell megjavítani, és könyörgöm, hogy semmilyen érveléssel ne akarják ezt a programot megszüntetni. Köszönöm Gyezdemére úr, Danelis úr következik. Tisztelt elnök úr! A szegénység politikai, gazdaság és társadalmi, szociális probléma. Ennek megfelelően a szegénység ellen holisztikus megközelítéssel kell harcolnunk. Az élelmiszerosztási program fontos ugyan, de nem oldja meg a problémát. Ez nem jelenti azt, hogy a programot meg kellene szüntetni. A szegényeknek egyébként is mindegy, hogy honnan jön a segély, az agrárpolitikából vagy a szociális alapból. A jelenlegi gazdasági válságot tekintve a lakosság nagy részét valóban az érdekli, hogy valamilyen módon túlélje a jelenlegi időket. Koherens megközelítésre van szükség a szegénység és a kirekesztés olyan témák, amelyekkel az Európai Uniónak foglalkoznia kell. Emlékeztetnék arra is, hogy nekünk politikusoknak felelős módon kell eljárnunk. Megfelelő eszközöket, forrásokat kell a probléma megoldására átcsoportosítanunk és az elpazarolt élelmiszereket, amelyeket a polgárok elpazarolnak, ezeket az újraelosztásban hasznosítani kellene. Bové úr. Elnök úr, biztos úr. Ma vannak, akik azt mondják, hogy ennek a projektnek semmi köze a kaphoz. Én nekik azt mondom, nem. Teljesen világos ma, hogy a kapnak az egyik célja az élelmiszerbiztonság. Ez az első cél, és ráadásul megengedhetőknek kell lenniük ezeknek a termékeknek, mind a fogyasztóknak, mind a farmerek számára. Ennek kell lennie az első integrált politikának a céljának minden európai állampolgárt megfelelően élelmezni. A kérdés ma az, hogy honnan jön a pénz a kaptól, hogy aztán az ITER-t e finanszírozzuk az 500 millió euróval, és hogy lehet az, hogy az 500 millió euró nem elegendő arra, hogy a legszegényebbeket segítsük. 2014-ig. Én azt gondolom, hogy kapcsolatot kell teremteni a kap és a szociális rendszerek között annak érdekében, hogy a legszegényebbek hozzáférhessenek ehhez az élelmiszer segélyhez. Mi elköteleztük magunkat emellett, és nagyon remélem, hogy a kap külön odafigyel majd arra, hogy a legszegényebbek a termeléshez is közvetlenül hozzáférjenek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Rubix úrnak adom meg a szót. Rubix! Rubik úrnak ejtik ezt németül. Köszönöm szépen. Az Európai Unióban több millióan éhesek, és hálásak ebben a pillanatban a bizottságnak és a tanácsnak, hogy megegyeztek abban, hogy a programot folytatni kell. Ez ugyanis nem csak élelmiszersegélyprogram, hanem a mezőgazdaság szempontjából is fontos. Lettországban tavaly 158 ezer ember kapott támogatást, 185 ezer ember kapott támogatást ebből a programból, és amikor azt mondjuk, hogy ezt a programot folytatni lehet és kell, akkor és mégpedig azokból az élelmiszer tartalékokból, amelyek felhalmozódtak, és amelyet az Európai Unió finanszíroz ezeknek a szétosztását, akkor ez a 185 ezer ember dicsérni fogja az Európai Uniót. Abra el señor Pascal. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený... Paska úr, kapszol. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztosi úr, az Európai Bizottság blokkolta az élelmiszerosztási program folytatását különböző sok-sok éven keresztül. Végre sikerült eh, ezt az ügyet eh, a napirendre tűznünk, annak érdekében, hogy 12, 2012-ben és 2013-ban folytatódhasson a program. Az átmeneti megoldással együtt, illetve azon belül az Európai Parlament által javasolt módosításokat sikerült figyelembe venni, ilyen például a versenyalapú eljárás, illetve az élelmiszerek uniós származásának elve. Nincs értelme további módosítókat benyújtani, és ezzel elodázni a döntéshozatalt. El kell fogadnunk az 500 millió eurós határértéket, meg kell próbálnunk hatékonyan elosztani az élelmiszereket annak érdekében, hogy a leginkább rászorulókon segíthessen a program. Ugyanakkor azonban a bizottság már elkezdte a 2013 utáni időszakra is kidolgozni a programot, hogyha nem sikerül azután folytatnunk a programot, akkor a legszegényebbeket nem sikerül majd megsegíteni. Elnök, köszönöm szépen Páska úrnak. Most pedig Kalinowski úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az Európai Unió sokak elképzelésével szemben nem a jó mód térsége már. Az európai polgárok aggódnak, segítségre szorulnak. Európában egyre többen vannak azok, akik a családjukat nem tudják már ellátni. Az élelmiszeripari termékek szétosztási segélyprogramja nagyon fontos. Ezt a tényt is szem előtt kell tartanunk, hogy 18 millió ember profitál ebből. És ezek már korán sem csak ö, ö, csőlakók, hanem családos emberek, akik ö, annyira szegények, hogy nem képesek ellátni családjukat. 40 millió ember él a szegénységi küszöb közelében, akik hamarosan ugyanide jutnak. Tehát örülök annak, hogy az intézmények megállapodtak most egy átmeneti megoldásban. Akik rászorulnak a segítségre, azokat nem érdekli a jogalap. Köszönöm, Smokova asszony következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Az élelmiszerekhez való hozzáférése hez minden egyes állampolgárnak alapvető jogának kell lennie. Ez azonban a statisztikák szerint nem így van. 2008-ban 30 millió ember kapott segélyt 18 tagállamban, 2010-ben már csak 18 millió. A jelenlegi válságban, amikor ilyen magas a munkanélküliség, az emberek még szegényebbek lesznek, főleg azok, akik már most is élelmiszersegélyre szorulnak. Ezért kell, hogy megmaradjon a jövőben is ez a program azok számára, akiknek szükségük van ilyen jellegű programokra. Azonban hatékonyan is kell fellépnünk. Szlovákiában például gyakorta túl sokáig tart mindez, és félreértések kísérik, úgyhogy alássa az egész folyamatot. Ezért gondolom azt, hogy ennek a láncnak a lehető legrövidebbnek kell lenni, és rendkívül hatékonyan működőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm Smolkova asszony. Antonescu asszony következik. Elnök úr, biztos úr, az alapvető élelmiszerek árának megnövekedése hátrányosan befolyásolta az európaiak vásárló erejét. A gazdaság és pénzügyi válság a szociálisan rászorulókat is súlyosan érintette, főként a leginkább rászorulókat. Az élelmiszerosztási program folytatása éppen ezért kulcsfontosságú a jelenlegi kontextusban. 18 millió polgár számára jelentős segítséget nyújthat, anélkül, hogy ez a nemzeti költségvetéseket tovább terhelni. Átmeneti megoldásra van szükség, annak érdekében, hogy a következendő éveket is sikerüljön valahogy átvészelni. A tanácsban sokáig blokkoló kisebbség állt fenn. Nagyon örülök, hogy most kompromisszum született. Köszönöm a biztos úrnak és az összes résztvevőnek a fáradozását. Támogatom az élelmiszerosztási program fenntartását, és támogatom a néppárt azon javaslatát is, hogy a programot a következő finanszírozási időszakban hosszabbítsuk meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig utolsóként Obermeier úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hazámban van egy közmondás, aki gyorsan segít, duplán segít. Az élelmiszerek élelmiszersegély programja azonban problematikus, mert nem mindig talál egymásra a túltermelés és a rászoruló ember, szállításra van szükség, és ugyanakkor nem eléggé rugalmas. Olyan rugalmas programokat, eljárásokat kéne kitalálni, amelyek ezt áthidalják. Nem hiszem azt, hogy a régi kommunista gondolkodás szerinti tagállami eljárásokra lenne szükség. Nyilván gyorsan kell segíteni a rászorulókon, de ugyanakkor lehet munkahelyeket is teremteni az agrárszektorban. És nem hiszem azt, hogy a szegénységet ezzel a programmal meg lehetne szüntetni. Tehát szükség van a programra, de más koncepciókra is szükség van a szegénység és éhezés elleni harcban. Köszönöm szépen, biztos úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, néhány megjegyzést szeretnék fűzni az elhangzottakhoz. Ami a legkiszolgáltatottabbak számára készült program, a KAP 2 célkitűzéséből fakad. Az egyik, hogy a gazdák számára állandó és biztos jövedelmet biztosítsunk, másrészt pedig az élelmiszerekhez való hozzájutás az Európai Unió minden állampolgára számára. Úgyhogy a piacon való intervencióra nem volt szükség emiatt, azon túl, hogy segítettünk a legkiszolgáltatottabbakon. Azóta a kap tovább fejlődött, és az eszközök is, amelyekkel rendelkezünk a kapon belül, és az Európai Bizottság ezért javasolja azt, hogy maradjon meg ez a program, mert még akkor is, hogyha már nincsenek ilyen készletek, az élelmiszerhez való hozzáférés problémája viszont még mindig megoldatlan. Az Európai Bizottság ezért javasolja azt, hogy folytassuk ezeket a programokat, mégpedig a szociálpolitika keretén belül. Az nem igaz, hogy nincs európai szociálpolitika, mert van európai szociális alap, erre emlékeztetném önöket. Ez persze nem azt akarja jelenteni, hogy csak az Európai Unió foglalkozik a szociálpolitikával. Nyilván itt a tagállamok is hozzá kell, hogy járuljanak ehhez, de ez nem azt jelenti, hogy nincs szociálpolitikánk. Tehát válaszolnék azokra is, akik azt mondják, hogy semmi jövője ennek a programnak 2013 után. Emlékeztetném önöket arra, hogy az Európai Bizottság javasolta, hogy ezt a költségvetést a szociálpolitika keretén belül tartsuk meg. Ez most a tanács előtt, illetve a parlament előtt áll, akik ez alapján döntenek, és döntésük alapján, nevezetesen, hogy mi legyen a költségvetése, természetesen az Európai Bizottság soha nem vetette el azt, hogy jogalkotói kezdeményező lehetőséggel rendelkezik ezen a területen. Úgyhogy ennyit válaszolnék erre. Nyilván ez nem gátol minket abban, hogyha a program átkerül is a szociálpolitika területére, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi történik az élelmiszerek elpocsékolásával, a táplálkozással. A bizottság is gondolkodik ezeken a területeken, és elképzeléseit a parlament elé fogja tárni. Végezetül szeretnék válaszolni Anyó úrnak is, aki a bizottságra vonatkozó megjegyzést tett. Anyó úr, biztosítom önt, hogy a bizottság sosem kérte azt, hogy kevesebbet termeljenek és jobban. Azt hiszem, hogy ez intelligens megoldás, és nem ö, hülyeség, mint ahogy ezt ön mondta. Stojanov úr, el szeretném mondani önnek, hogy a kormány dönti el, hogy részt vesz -e ebben a programban, a bizottság nem kötelezheti a, a, a tagállamokat erre. Nos, még egyszer szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy támogatták ezt a programot, és örülök annak, hogy már most ezzel a döntéssel biztosíthatjuk a program folyamatosságát, legalábbis az elkövetkezendő két évre. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most pedig Szikerszki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó volt hallani, hogy ilyen sokan támogatják ezt a élelmiszersegély programot. És azt hiszem, ez az öröm nem csak az enyém. A biztos úr figyelmét pedig fel szeretném hívni arra, hogy jó, hogy mindig is képviselte azt, hogy fenn kell tartani a programot. Csak módosítani kell rajta apró dolgokat. Ne felejtsük el, hogy a jogalapot támadták meg a bíróságon, és nem a segélyezés gondolatát, mint olyat. Csak a jogalappal volt jogi gond. Tény, hogy a jogalap nem érdekli a rászorulókat. Ugyanakkor az Európai Parlamentnek döntenie kell most, és erről azért nekünk itt szabad beszélni. Csak azok az országok, amelyek érdekeltek a programban, kéne, hogy részt vegyenek a döntésben. Az intervenció egyébként nagyon alacsony szintű jelenleg a piacokon, és a 2014 és 2020-as időszakra biztos, hogy új jogalapot kell teremteni a program számára. Meggyőződésem, hogy ez a ház képes is lesz ezt megvitatni és megalkotni. Tudatában vagyunk annak is, hogy a programot hatékonyabban kell végrehajtani eredményorientáltan kell végrehajtani. Más tagállamok tapasztalatából átvehetnénk, tanulhatnánk szerintem az, a saját tagállamunkban. A fogyasztói szervezetek, az élelmiszer ö, kereskedők bevonásával a tagállamokkal meg kell tárgyalni, hogy hol lehet javítani a programon. Azt kívánom mindannyiunknak és minden résztvevő országnak,